Románul fogok beszélni az anyanyelvemen, de szerettem volna mindenki figyelmeztetni, hogy legyen szíves, foglalja el a helyét. Megkezdjük a találkozónkat. Tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, tisztelt résztvevők, nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon szeretettel köszönhetem Önöket a Nemzetközi Nőnap alkalmából itt az Európai Parlamentben. 15 tagállamból érkeztek a vendégeink, és szeretném a parlamenti képviselőket is köszönteni, valamint az előcsatlakozási országokból érkező vendégeket is. A nőnapi ünnepélyes eseményeink sorában ez az első alkalom, hogy a szomszédos országokból, Ukrajna, Moldávia, Grúzia, Tunézia és Marokkó, tehát a szomszédos országokból is köszönthetünk képviselőket. Nagyon kíváncsian és nagy örömmel fogjuk meghallgatni az önök véleményét, hozzászólását is a mai vitában. A témánk a nők gazdasági életben való szerepének erősítése, és Szinte minden Európai Uniós hivatalos nyelvre van tolmácsolás, máltai, lett és észt nyelven nincsen. Ezen kívül még öt nem Európai Uniós nyelven is van, arab, macedon, török, orosz, és van passzív tolmácsolás szerb, bosnyák és montenegrói nyelvekre is. Szeretnék még mindenkit emlékeztetni arra is, hogy az egész találkozó albán nyelvre is van tolmácsolás, az egész találkozó élőben követhető az interneten. Mindenkit tájékoztatok arról is, hogy a első részen, tehát a nyitó eseményen nem lesz vita, eszmecsere, hanem majd a workshopokon lesz lehetőség kérdésekre, válaszokra és eszmecserékre. Nagy szeretettel köszöntöm most Antonio Tajánit, az Európai Parlament elnökét, és át is adom önnek a szót, parancsoljon elnök úr. Madame la Présidente de la Commission Femme. Tisztelt Nőjogi Bizottsági Elnökasszony, tisztelt Jurova biztosasszony, tisztelt szakbizottsági tagok, a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének elnökasszonya, Zsánasszony, tisztelt Siva asszony, kedves kollégák, kedves ENSZ képviselők, Hölgyeim és uraim, először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy én nyithatom meg a Nőügyi Szakbizottságnak, ezt a Jogi Szakbizottságnak ezt a rendkívüli ülését, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A mai nap ünneplés, de nem csak a szép beszédek, a retorika lehetősége ugyanis még mindig nagyon sok nő erőszaknak, diszkriminációnak, megcsonkításnak, kényszerházasságnak van kitéve. Ki vannak zárva a megfelelő hozzáféréshez az oktatás, a munkaerőpiac, a gazdasági, a politikai élet, illetve a felelős pozíciókból a politikában. Évente 365 napban kell küzdenünk azért, hogy megértessük mindenkivel, hogy az Európai Unió az ő alapjogaikért küzd. Nem lehet a nagy kihívásokkal szembeszállni, ő nélkülük. A terrorizmus, a radikalizáció, a háború, a szegénység, a munkanélküliség nem küzdhető le anélkül, hogy ne valósulna meg a tényleges egyenlőség a nők és férfiak között. Meg kell adni a nőknek a lehetőséget, hogy mindenütt kiteljesíthessék magukat. Igazságosabb, biztonságosabb és gazdagabb világot teremtsünk. Az idei évben a téma, amire összpontosítunk, a nőkben rejlő lehetőségek a gazdasági életben, és meg is ragadom a lehetőséget, hogy sok szeretettel üdvözöljem a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének főtitkárát, Michel Jeant, akivel majd később tárgyalni fogunk és üdvözlöm azt a fontos szerepet, amelyet ez a szervezet játszik különösképpen a szubszaharai afrikai hölgyek segítésében, a vállalkozó szellem erősítésében. Ez egyébként a, az én biztosi hivatali időm egyik fő eleme volt, munkám fő eleme volt. Most pedig olaszul az anyanyelvemben fogom folytatni. Hölgyeim és uraim, az Európai Parlament több alkalommal ítélte oda bátor hősnőknek a Szaharov díjat, a legnagyobb presztízsel járó díjat, olyan nőknek, akik a nőjogokért küzdöttek. Kikre gondolok? Például a 16 éves Malala Yousafzai, Pakisztánból, aki a vallási extrémizmus elleni küzdelem szimbólumává vált, miután az iskolából kilépve egy csoport talibán militáns támadta meg vagy Nagyja Murádra és Lemia Ájé Besárra, akik a jazidi etnikai és vallási kisebbséghez tartoznak, a kurd nyelvet használják, és ezt a közösséget üldözi az úgynevezett iszlám állam. Elrabolták ezt a két hölgyet, és szexuális rabszolgaságra kényszerítették őket. Most találkoztam eh, Lemiával és eh, Hauva Ibrahimmal, a nigériai emberi jogi ügyvéddel, aki szintén Szaharov díjas, szeretném őket megtapsolni. Mindkettejüket meg meghívtuk az Európai Parlamentbe a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A bátorságok dicséretes. A kérdés egy francia katonára is emlékszem, aki 2012-ben vesztette el az életét, és tavaly az Európai Parlamentben arról beszélt nekünk, hogy mi a muzulmán nők szerepe a radikalizáció, a vallási radikalizáció elleni küzdelemben. Egy muzulmán katonáról van szó, aki édesanyja volt, és akit a fundamentalisták öltek meg. És azt mondta, hogy az iszlámért küzd, de az egyik testvérét is megölték. Hogyan lehetnek a nők minták a gyermekeiknek, és hogyan nevelhetik őket fel, hogyha ki vannak zárva a társadalomból, nem férnek hozzá az oktatáshoz, és egyáltalán megakadályozzák azt, hogy aktív szerepük legyen a konfliktus, az erőszak és a szélsőségesség a mai világban nagyon gyakran abból ered, hogy a férfiak félnek a nőkben rejlő lehetőségektől, a potenciáltól. Nagyon gyakran ez erőszakban jelenik meg. Az Európai Uniónak kell példaként, példaként előjárni nem engedhetőek meg a gonosz szavak, azok a kísérletek, hogy még a családon belül is aláássák a nők szerepét. Tehát valóban az EU-nak kell a példának lenni. És ezért a tagállamoknak és az európai intézményeknek együtt kell fellépnie, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációja és végrehajtása megtörténjen. Az egyezmény a nők elleni erőszak megelőzéséről és az ezzel szembeni küzdelemről szól. Nagyon örülök, hogy egy olyan intézmény elnöke lehetek, amely minden nap hallatja a hangját, nagyon világosan és felszólal az emberi jogokért és a nők jogaiért. A parlament minden egyes döntésében és határozatában ezeket a jogokat helyezi az előtérbe, és megvan a saját külön szakbizottsága, amely a nők jogaival és az esélyegyelőséggel foglalkozik. Visszatérve a nők szerepére a gazdaságban, azt mondanám, hogy minden mutatóból az látszik, hogy ha a nőket jobban bevonják a gazdasági életbe, az a jólét és a foglalkoztatás erősödéséhez járul hozzá. Azok a vállalatok, ahol nők, a vezetők hatékonyabbak és nyereségesebbek. 11.500 milliárd euróba kerül a nők marginalizálása, ez egy igen jelentős összeg. Gyakorlatilag Japán, Németország és az Egyesült Királyság GDP-jének összege. Gondoljuk végig, világszinten csak a menedzserek 24%-a, no, és 4,6%-uk vezérigazgató. 655 millióval kevesebb nő dolgozik, mint férfi a 30 és 39 év közötti nők 88%-a szülés után a fizetése csökkenését tapasztalja a jövedelme csökkenését tapasztalja. Az Európai Uniónak élen kell járni ebben a küzdelemben. Az igazgató tanácsokban tag lakosságot képviselő nők száma 2010 és 15 között 11,9-ről 22,7%-ra nőtt. Ez nem elég, de legalább a jó irányban mozdultunk el. Egyre több az igazgató tanácsi tag, aki nő. Mivel még nagyon széles a bérolló a férfiak és a nők között 16 ezért ennek ebben szemben is fel kell venni a küzdelmet. Az Európai Parlament támogatja a bizottság javaslatát arra, hogy növeljük a nők számát a társaságok vezetésében, és arra, ki, arra kérjük az intézményeket, hogy szülessenek meg új jogszabályok, amelyek a hagyományos szerepekkel szemben tisztességesen osztják fel a feladatokat a férfiak és nők között a parlamentben is igyekszünk az egyensúlyt elérni. 12 nő és 12 férfi a kabinetemben szerettem volna én is garantálni ugyanezt az egyensúlyt, mint az Európai Parlament szakbizottsági elnökei között, tehát ugye a 12-12-50-50-50 százalékos arány. Néhány nappal ezelőtt sajnos egy nagyon súlyos incidensre került sor a parlamentben. Az egyik európai parlamenti képviselő elfogadhatatlan módon támadta meg a nemek egyenlőségét, és minden nőt megsértett, az alapvető értékeinket súlyosan megsértette. Nem vagyok hajlandó az ehhez hasonló magatartást tolerálni és elfogadni. Különösen akkor, amikor a plenáris teremben hangzik el egy ilyen megjegyzés, méghozzá egy olyan valaki szájából, aki az európai állampolgárokat hivatott képviselni. Vizsgálatot indítottam az ügyben, és megfelelő és arányos intézkedést kívánok hozni a vizsgálat végén. Ladies and gentlemen, some of our member states. Hölgyeim és uraim, egy Egy-két tagállamnak jó tapasztalatai vannak a nők integ- munkaerőpiaci integrálásával kapcsolatban és nagyon támogatják az anyákat a munkahelyre való visszalépésben. Azért, vagy visszatérésben, azért vagyunk itt, hogy üdvözöljük a nők részvételét a gazdaságban, és segítsük őket, tanuljunk egymástól. A legjobb gyakorlatokat meg kell, hogy osszuk egymástól. Az Európai Uniót ez a kötelezettségvállalás irányítja a külső fellépéseiben is. Az Európai Parlament minden évben delegációt küld az ENSZ női státusszal foglalkozó bizottságába, és ebben az évben a témája a Nemzetközi Nőnap alkalmából szervezett eseménynek a nők szerepének erősítése a gazdasági életben és a munkaváltozó világában. A parlament nagy fontosságot tulajdonít a nők szerepének és az esélyegyenlőségnek a csatlakozó országokban és a szomszédos országokban. Üdvözöljük a képviselőket azokból az országokból, akik eljöttek, és reméljük, hogy a nemzetközi női múzeumok szövetségének szövetség által megszervezett kiállítást sokan megnézik majd. Carlos Modas biztos úr fogja a női innovátorokat köszönteni ma este. Ezért fogjuk folytatni ezt a küzdelmet most spanyolul, ugyanis nagyon sok itt a spanyolajkú. Folytatni fogjuk a küzdelmet a nők jogaiért az összes európai országban és az Európai Unión kívül is. Ez egy olyan munka, amely az összes képviselő feladata, mindazoké, akik itt ülnek ebben a parlamentben, és éppen ezért számunkra Európa nem csak az eurót jelenti, itt nem csak egy bankot értünk ez alatt, hanem olyan értékeket is, amelyek közösek számunkra, és ezért nagyon fontos kiállnunk az összes érték mellett a nők jogaiért az unión belül és azon kívül is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bevezetőjét, és azt is, hogy még egyszer megerősítette, hogy az Európai Parlament számára az egyik legfontosabb érték a remek közti egyenlőség. Nem engedhetjük meg azt, hogy a mai világban megalázzák a nőket, küzdenünk kell ezzel szemben, és örülök annak is, hogy az így nyilatkozó képviselőt, aki a múlt héten így nyilatkozott, szankcionálni fogja. Köszönöm. Dabar tęsim toliau mūsų posėdį ir labai džiaugiuosi, jog. E, Folytatjuk az ülésünket, és azt mondhatom önöknek, hogy e, nagyon örülök. Örülök annak, hogy e, Vera Gyurova, európai biztos is eljött ma hozzánk az ő tárcája az igazságügy, a fogyasztóvédelem és a nemek közti egyenlőség, és a Nőjogi Bizottság szorosan együttműködik vele, ezért örülök, hogy eljut ma hozzánk. Parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, Jean, tisztelt képviselők. Szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak ma, és szeretném köszönteni önöket, akik az Európai Unió országaiból és az unión kívüli országokból jöttek el hozzánk. Egy fontos napot ünneplünk ma, a Nemzetközi Nőnapot. Ez egy nagyon fontos nap számomra, a nők számára, de remélhetőleg a férfiak számára is. Ez most egy jó alkalom mindannyiunk számára, hogy megemlékezzünk erről a napról, ünnepeljünk, és mérleget vonjunk arról, hogy hol is tartunk most, mit értünk el, és milyen munka vár még ránk a jövőben kiadtuk ma az egyenlőségről, a nemek közt egyenlőségről szóló éves jelentéshez ezt a kiadványt, és ebből is látható, hogy történtek előrelépések, főleg a munkaerőpiacon, a nők foglalkoztatása 65,5%-kal rekordértékű. A Eurostat a múlt héten tette közzé a statisztikáit erre vonatkozóan. A bérszakadék 2015-ben 16,3%-ra csökkent, a korábbi évben 16,7%-os volt. Lassan csökkent, tehát ebből látszik, hogy többet kell tennünk, hogy felgyorsítsuk az előrelépést. Nemrégen, a mai napon egy jó élményben volt részem, az Európai Bizottságban egy sajtótájékoztatón, ahol olyan nők vettek részt, akik személyes motivációjukról tanul, tanúskodtak. Az egyik hölgy egy, egy think tank részéről, a másik egy vállalkozás részéről, a harmadik pedig a női nemi szervek csonkításáról beszélt, és megállapodtunk akkor abban, hogy mi, akik nők sikeressé váltunk, azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy a kötelességünk többet tenni azokért, akik rászorulnak a segítségre, és biztatni kell az erős nőket arra, hogy vállaljanak még komolyabb szerepet, ez az egész társadalom érdekét szolgálja, és segítenünk kell a rászorulóknak. Szeretném megemlíteni három csoportot, az erőszak áldozatai, tudjuk, hogy a számok nagyon magas arányról tanúskodnak, nagyon sokan ő, aki szenvedésnek vannak, van kitéve, és remélhetőleg segítséget kaphat tőlünk. Az idős nőket is megemlíteném, és az egyedülálló anyákat, akik a szegénységi küszöb alatt vagy a körül élnek, Európában őket is segítenünk kell. Tudják, hogy a társadalmakban a légkör romlik a nők jogai elleni támadások világszerte és Európában is növekvő tendenciát mutatnak. Azt tapasztaljuk, hogy a nők elleni intolerancia fokozódik, és hallatlan nyilatkozatokat ismerünk meg. Éppen ezért hálás vagyok önnek, az Európai Parlament elnökének, valamint a Nőjogi Szakbizottságnak is, amiért reagáltak a múlt héten a plenáris ülésen egy parlamenti képviselő által tett nyilatkozatokra. Ami a nők elleni erőszakot illeti, ez még mindig létezik, és cselekednünk kell. Sőt, egy közelmúltbeli Euróbarométer felmérés alapján 70% arról tanúskodik, hogy a szexuális zaklatás gyakran előfordul a tagállamokban. Hosszan beszélhetnénk a nők elleni erőszakról, illetve arról a kampányról, amelyet támogatunk ezen év során. Arra kérném mindannyiukat, hogy csatlakozzanak hozzánk, támogassanak, hogy felhívhassuk a figyelmet erre a jelenségre, illetve a sztereotípiák mentén való gondolkodásra, amely még mindig létezik az Európai Unióban. Így például a családon belüli erőszakot sokan normálisnak tekintik, olyas valaminek, amitől nem tudunk megszabadulni, vagy a nők elleni erőszak kapcsán sokan úgy vélekednek, hogy az áldozat is hibás. Ezért az ilyen érvelésektől meg kell szabadulnunk Európában. Ami a bérszakadékot illeti, elnök úr is említette, hogy 16,3%-os, ami pedig a nyugdíjakat illeti, 38%-os a nemek közti eltérés. Számomra ez szégyenletes, és bizonyítja, hogy nem teszünk eleget, ugyanis számomra ha az idős nőkre gondolunk, és figyelembe vesszük, hogy ilyen alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ez egy szégyen a társadalmainkra nézve, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy milyen hosszú éveken keresztül dolgoztak a társadalomban, és gondoskodtak családjaikról. Ugyanígy a nők korlátozott hozzáférése a döntéshozatali folyamatokhoz továbbra is fennáll. Az Európai Unióban a nőknek csak 5%-a van a magas szférákban, a vállalatokban, miért nem vesznek részt ezen döntéshozatali folyamatokban? Biztatnunk kell őket, ösztönöznünk kell a szerepvállalásukat. És az Európai Bizottság nevében elmondhatom, hogy továbbra is törekszünk arra, hogy minden jogalkotási és nem jogalkotási eszköz segítségével dolgozunk annak érdekében, hogy az unión belül és az unión kívül is előrelépést érjünk el. Az Európai Bizottság, az imént említettem, hogy 2017-et a nők és a lányok elleni erőszak felszámolás, felszámolása céljából nevezte ki. Vannak tagállamok, amelyek az isztambuli egyezményt még nem ratifikálták, arra kell késztetnünk őket, hogy ezt tegyék meg. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csatlakozzon az egész Európai Unió az isztambuli egyezményhez, és ennek hamar be kell következnie. Az Európai Bizottság egy új kezdeményezést fog közzétenni ezen év során a család és a munka közti egyensúlyról, a, a család és a munka összeegyeztetéséről, egy körű konzultációra építettük ezt, és remélhetőleg sikerül egy olyan intézkedéscsomagot kialakítani, amely jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket is tartalmaz, és eredményes lesz. Ugyanígy javasoltuk, hogy a közös európai menekültügyi rendszert reformáljuk meg, hogy jobban védhessük az Európába érkező migránsokat, nőket, lányokat világszerte dolgoznunk kell azért, hogy az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint a családtervezési programokhoz jobban hozzáférjenek. és tanulnunk kell a kihívásokból, tanulnunk kell egymás tapasztalataiból, meg kell találnunk a módját annak, hogy Európa és az egész világ egy egyenlőbb hely legyen, ahol a nemek közti egyenlőség javul. Remélhetőleg önök választott képviselőként a nemek közti egyensúly továbbra is prioritásként kezelik munkájuk során és magánéletükben is, hiszen mindaz, mindannyian kiállunk ezen értékek mellett. És boldog nőnapot kívánok Önöknek, valamint egy nagyon sikeres szemináriumot. Köszönöm szépen! Ačiū, ponia komisarė, už mūsų pastovų. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen a folyamatos együttműködést is önnel. Nagyon örülök neki. Hogy a kezd, az Európai Parlami eh, kedvez, kezdeményezést is komolyan veszi, csatlakozik hozzá, és a nők elleni erőszak elleni harca az idei nemzetközi nőnap mottoja. Természetesen köszönteni szeretném a nemzeti parlamenti képviselőket is, és kérem érjék el, hogy az önök országa is az isztambuli egyezményt aláírja. Az Európai Unióban még mindig van 14 olyan ország, amely a nők elleni erőszakról szóló isztambuli konvenciót nem írta alá. Aztán a család és a munka világának összeegyeztethetősége egy további fontos téma, amit említett a biztos asszony is. Most pedig a következő előadót szeretném bemutatni önöknek. Nagyon nagy öröm számomra, hogy egy kivételes személyiség, egy fantasztikus nő van közöttünk. Nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük őt, Mikál Jean asszonyt, aki a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének főtitkára. Mikael Jean Haitiban született, és családja a diktatúra elől menekült a 60-as években mm, Kanadába. Ott, Jean, ott járt egyetemre Jean asszony, és együttműködött, dolgozott olyan nőkkel és olyan nőkért, akik erőszak áldozataivé, áldozataival váltak, nőházakban dolgozott, aztán később fontos újságíró lett, fantasztikus dokumentumfilmeket készített, illetve hírmondó is volt. Aztán később pedig 2005-től 2010-ig Kanada kormányzója volt. Megadom a szót önnek. Yeah, de plus, euh, chaleureux et pour Köszönöm szépen a kedves szavakat, a bevezetőt és az üdvözlést. Önnek is köszönetet mondok ezért a nagyon kedves fogadtatásért, és szeretném üdvözölni a határozott és erős szavait. Nagyon világosan, sőt még ennél is határozottabban fogalmazott a nőkkel kapcsolatban, és arról az a kapcsolatban, amelyet mi a nők a világnak adunk. Tisztelt Nőjogi Bizottsági elnök asszony, önt is sok szeretettel köszöntöm. Tisztelt parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, kedves nagykövet asszony, nagykövet úr, kedves meghívottak, kedves barátaim, először is hadd mondjam el, hogy micsoda megtiszteltetés és öröm számomra, hogy meghallgathatom ezeket a hozzászólásokat a különböző nyelveken. Itt a frankof- hadd mondjam el, hogy a frankofónia a többnyelvűséget képviseli, az inkluzív a megközelítést, a kulturális és nyelvi megnyilvánulás sokszínűségét, és ez a valódi nemzetközi demokrácia alapja. Egy fontos témáról beszélünk, ami ma összehozott bennünket, Hadd mondjam el, hogy most, amikor önökkel beszélünk, én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban azokra a nőkre kell gondolnom, és lányokra, akikkel találkozom, akiknek meghallgatom a történetét, eh, az öt kontinens számos országában. Nemrégiben éppen Djiboutiban voltam, Nigérben voltam, Burkina Fasoban voltam, és természetesen milyenkor mindig eszembe jutnak ezek a történetek, amikről beszámolnak ezek a nők, a bizalom, amivel velünk, velünk, hozzánk fordulnak, ezek a szörnyű drámai események, történetek, az erőszak, illetve a jogaik megsörtése, amiről beszámolnak. De emellett a harcos kedvük, a nagyvonalúságuk, a mindennapi kiállásuk ezen téma mellett a mentalitás megváltoztatásáért tett lépéseik is eszembe jutnak. Nagyon érdekes látni, hogy az akadályok ellenére a nők mennyi is, mennyire szorgalmasak, dolgoznak, vállalkoznak, létrehoznak dolgokat, beruháznak, minden teljes energiájukat és teljes erejüket arra fordítják, hogy a dolgokat megváltoztassák. Sajnos azonban gyakran alábecsülik őket, nem veszik őket komolyan, sőt, előfordul az is, hogy kigúnyolják őket. Nőnek lenni harc és egyes, a világ egyes régióiban nagyobb, súlyosabb, nehezebb harc, mint másút. Ezeket a nőket az árnyékból a fényre kell vinni, és ezek a nők, akik, akik láthatatlanok, a háttérben vannak, nincs, nem, nincs munkaszerződésük, nincsen társadalombiztosításuk, a, a szerződés nélkül be nem jelentett munkát végzők 85%-a nő. Nagyon fontos, hogy ezeket a nőket értékeljük, akik a munkaidejük után még a házi munkát is elvégzik. Olyan nőkről beszélek, akiknek az ereje akik, akik a hátukon hordozzák gyakorlatilag Afrikát, Ázsiát, Óceániát, és gyakran Európát is legyen szó munkásnőkről, vállalkozókról, eh, kézművesekről, kreatív eh, munkásokról, nagyon-nagyon sok munkát végeznek, gyakran még egy egész eh, falu, régió, közösség érdekeit is szem előtt tartják, és csak magukra számíthatnak a saját energiájukra, kitartásukra ugyanis a 21. századik, században nagyon sokan nem férnek hozzá se a pénzhez, se finanszírozáshoz, se vagyonhoz, se oktatáshoz, ami lehetővé tenné, hogy megvalósítsák az elképzelésüket, és a az gazdasági élethez való hozzájárulásukat valóban értékes, értékeljék. Minden tanulmány azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés és a nőktől függ nagyban. Hogyan tolerálhatjuk, hogy több millió, több tízmillió gyerek még mindig nem mehet, kislány nem mehet iskolába. Ez az a diszkrimináció, ami manapság is létezik, és, ő, ez, és ez a diszkrimináció ezeknek a gyerekeknek a sorsát megpecsételi gyakran ők még 16 éves koruk előtt anyává válnak. Ez az a diszkrimináció, ami mind a mai napig meg, megvalósul, és egyes régiókban visszaesést okoz. Ez az a diszkrimináció, ami erősíti természetesen az előítéleteket és a sztereotípiákat, szexista sztereotípiákat. Egy dolgot mondjunk ki, a nagyon fontos, hogy most végre a szavakról áttérjünk a tettekre. És ehhez erős szándék kell. Hogyha ez az erős szándék nincs meg, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőséget megvalósítsuk, hogyha nem a, nincs meg a szándék arra, hogy a sztereotípiákat megtörjük, hogy együttműködjünk, akkor nem fogunk tudni eh, sikerre jutni az elkövetkezendő időkben nem sikerült a fenntartható fejlődés céljait sem sikerül megvalósítani, hogyha nem vesszük ezt a kérdést komolyan. komolyan. Senki nem oktathat ki senkit. Kedves hölgyeim, azt gondolom, hogy nekünk feladatunk az akadály, eh, ahhoz, hogy itt legyünk, mindannyiunknak le kellett küzdeni az akadályt. Mindannyiunknak le kellett küzdenünk eh, sztereotípiákat azért, eh, eh, hogy beszélhetjük a nyelv, beszélhessük a nyelvünket, hogy végezhessük a munkánkat, eh, hogy eh, a diszkriminációt leküzdjük. Pedig a világ nagy részén eh, továbbra is a férfiak számítanak elsőnek, és eh, nincs vesztegetni való időnk. Egyesek azt, azt akarják elhitetni velünk, hogy a status quo egyre fejlődik. Holott egyes régiókban a már a megszerzett jogokat is elveszik a nőktől. A nőket és nőknek és a férfiaknak egyesülni kell, együttes erővel kell a célokért küzdeni. És ez nagyon fontos. Résen kell lenni, tudnunk kell azt, hogy nagyon sürgős, hogy megváltoztassuk a dolgokat. És uraim, önöknek pedig azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, hogy egy férfi intelligenciája attól is függ, hogy mennyire képes egy nő mellé kiállni, a nő mell- nők, nők mellé állni ebben a harcban. És nagy örömömre sok férfit látok ebben a teremben. Igen, mert, mert ennek az ellentéte értelmetlen, eh, elfogadhatatlan és képviselhetetlen. Tisztelt elnök úr, parlamenti elnök úr, tisztelt eh, szakbizottsági elnök asszony, Szeretnék önnek gratulálni ezért a nagyon fontos kezdeményezésért, amelyet közösen eh, vállaltak, és Örülök, hogy a frankofónia, nem, a frankofónia főtitkáraként először szólhattam hozzá ehhez a rendezvényhez. az Európai Unió és a frankofónia nemzetközi szervezete között egy nagyon szoros kapcsolat van, és ez egy, ezt egy együttműködési jegyzőkönyv is öm, megerősíti, amelyet tavaly Madagaszkárban írtunk alá. Most 84 ország tagja ennek a frankofóniának. És azt gondolom, hogy együtt nők, férfiak, helyi kormány, kormányzati szervek, parlamentek, civil társadalom, nekünk együtt kell fellépnünk, hogy a nők alapjogainak a megsértését ellen küzdjünk. Megszüntessük a diszkriminációt az oktatáshoz, a munkához, a társadalombiztosításhoz való hozzáférésben, és nagyon fontos, hogy minden, mindezen területeken döntések szülessenek. El kell érnünk az egyenlőséget, a paritást a világ minden eh, részén és a te, minden területen. Tudjuk, hogy azokban a társadalmakban, eh, ahol a nők és a férfiak közötti egyenlőség eh, fontos alapérték, még ott is vannak, ott is ütköznek nehézségekbe. A nők valódi kulturális forradalomra van szükség. Arra van szükség, hogy sürgős intézkedéseket foglanak, eh, fogadjanak el az államok, hogy minőségi oktatáshoz férhessenek hozzá a kislányok a kultúra, a szokások, a vallás nevében a minden, minden esetben elfogadhatatlan, hogyha ezek nevében a megszerzett jogokat el akarják venni az ember, a nőktől. A humanitás alapelvei, alapértékei mindenképpen, ezeket mindenképpen meg kell védeni. A a Frankofónia Nemzetközi Szervezetére mindenképpen számíthatnak. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk az öt kontinensen, több mint húsz éve állunk ki a nők és a férfiak egyenlőségért aktív módon, és kiállunk a nők elleni és a lányok elleni erőszak elleni harcban. Ez a 84 ország az ENSZ szintjén például oszt egy közös értéket, a francia nyelvet, és ezen a nyelven is kiállunk az ENSZ előtt is a nők és a lányok jogaiért. Én nagyon nagyra értékelem a nyelvi sokszínűséget, amit a parlamentben is megvalósul. A programjainkban mindig is szem előtt kell tartani a nők és a férfiak közötti egyenlőségről. A program, programunk a békét, a demokráciát és a jogállamoságot, az oktatást, a szakmai képzést, a továbbképzést, a kutatást, fejlesztést, a kulturális diversifikációt, a nyelvi diversifikációt támogatja, illetve a fenntartható és méltányos fejlődést és ezen programokon keresztül több eh, ezer nőnek tettük lehetővé, hogy, eh, hogy hálózatban együttműködjenek. És a szubszarai eh, Afrikában támogatjuk a fiatalok és a nők vállalkozási tevékenységét, például inkubátorok vagy gyorsító létrehozásával. Az első eredményeket látva e, mindenben e, teljes mértékben megerősített bennünket az, hogy az emberi erőforrásba kell befektetni, e, hiszen ez áll a növekedés mögött. A lehető legnagyobb megtérülés, és ebben van a technológia, amely lehetővé teszi a termelés forradalmasítását, ezek a vállalkozások, amelyeknek a célja a jobban, gyorsabban, szebben elérése. És ez mind az emberek érdekében áll. Amit látok a helyszínen, az az, hogy valódi, igazi remények virágoznak fel, amelyeket mindig táplálnunk kell. Sokszor azt gondoltuk, hogy egyes régiók már végérvényesen kiszorultak az felvirágzásból, de ez nem így van. A nőket egyre jobban be kell vonni, és ebben nekünk van igazunk. Minden tanulmány nekünk ad igazat, az OECD, az IMF, mindenki, mindenki azt mondja, a nők E, és a fiatalok által indított gazdasági, gazdasági programokba kell beruházni, és azonnal gyors növekedés várható, várható ettől. E, azonnali hatás a gazdaságra. Hogyha ezt nem tennénk meg, akkor ez minden józanésznek ellent mondana azok a nemzetközi szervezetek, amelyek a nők által indított beruházásokat nem akarják finanszírozni, mert azt mondják, hogy nagy, ennek nagy a kockázata, ez nagyon veszélyes. Hát erre azt tudom csak mondani, hogy ha nem támogatják őket, az még kockázatosabb, még veszélyesebb, mert ez megfékezi a stabilitást, és súlyos biztonsági kockázatok kialakulásához vezet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Végeredményben összefoglalásként hadd mondjam el, hogy az önök szerepe elengedhetetlen ebben. Az egyik feladatuk az európai költségvetésről szóló szavazás. Én fogadok önökkel. Hogyha önök a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítását az Európai Unió finanszírozási programjában integrálnák, a fejlesztési együttműködési programokban is integrálnák, az nagyon fontos lenne. Miért? Azért, mert nincs veszteketni való időnk. És ez a célkitűzés ugyan ambiciózus, de nem megvalósíthatatlan. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mikaela Zsannak. Elmondta még egyszer, hogy mennyire fontos a sztereotípiák leküzdése, és hogyha erre megvan a szándék, az akarat, akkor ez sikerülhet. És Tajáni úrnak, elnök úrnak köszönöm még egyszer, hogy itt volt, sajnos el kell mennie. Minden esetre köszönöm a részvételt. Mėly kolegos, mėly mūsų sustikimo e, dalyviai, gerbiami parlamentai. Kedves kollégák, kedves parlamenti képviselők, tisztelt vendégeink, folytatjuk a mai találkozót, és dr. Vandanas Ivának szeretném átadni a szót, aki szerző, aktivista, úttörő, tudományos tanácsadó, édesanya, indiai fizikus, és társadalmi aktivista, aki a tudomány, technológia és természeti erőforrás politika kutató alapítvány alapítója, és minden úgy gondolja, hogy minden mindennel összefügg ugyanaz a világnézet, amely a környezetvédelmi károkat és az igazságtalanságot okozza, ugyanaz a világnézet, amely a nők egyenlőtlenségét és a férfiak dominanciáját okozza. Parancsoljon, asszonyom, öni a szó. Thank you very much, Madam Chair. And... Köszönöm szépen elnök asszony, és a biztos asszonynak is köszönöm mindenkinek, nagyon boldog nőnapot kívánok. A nőnap nem csak a nőknek szól, hanem mindenkit érint, különösképpen a férfiakat is, azért, hogy mindannyian nőiesebbek lehessünk. Ahogy Gandhi mondta, eh, együttérzőbbek legyünk, mert ez egy olyan kulturális érték volt, ez nem egy biológiai tulajdonság, ez egy kulturális érték az együttérzés. Ugyanúgy, ahogy a gyűlölet és az erőszak is egy olyan érték, amelyet a társadalmunkban nagyon támogatnak. Sokkal több szeretetre és együttérzésre van szükség. a nők szerepének erősítése a gazdaságban. Hát a nagy kérdés az az, hogy mi is a gazdaság. A gazdaság az tulajdonképpen ugyanabból a szóból származik, az oikos szóból, ahonnan az ökológia. És itt arról van szó, hogy a háztartást hogyan irányítjuk, de nem csak a kis háztartást, hanem a bolygót is, a földanyát, gáját. Az ökológia tudomány, és ebben a tekintetben a nők eddig is és a jövőben is a valódi gazdaságnak, a reálgazdaságnak az alapját képezték de mit teremtettünk meg, vagy mit konstruált a társadalom más gazdaságokat, amelyek vakok a nők hozzájárulására, a természetre. Nem fogom most az idő hiányában a számadatokat felolvasni, de evidensek ezek. Az első nagy gazdaság a természet, a második a nők, az önfenntartás. És volt valami, amit piacgazdaságnak neveztek, de amikor, így, amikor nyolc férfi tartja kezében az emberiség vagyonának tő, körülbelül felét, akkor ez elfogadhatatlan. 2010-ben 388 milliárdos kezében volt az emberiség vagyonának fele, 2011-ben 177, 2012-ben 159 személy volt ez, 2015-ben 62, és 2016-ra ez 8-ra csökkent. Hát hogy lehet egyenlőséget teremteni egy olyan rendszerben, amelynek a lényege az egyenlőtlenség, és egyre több embert szorít ki. Ebből születik az elégedetlenség és az erőszak, amit az mostani időszakban megtapasztalunk. Az ökológia és az ökonómia ugyanolyan gyökerű, én nem szeretnék egyenlőséget egy halott bolygón. E felé száguldunk, mindegy, hogy az éghajlatváltozást nézi valaki, vagy az elsivastagosodást, a vízválságot, az éghajlatváltozás által ö, okozott szárasságot, a nők is keményen küzdenek a nőkért. A Nemzeti Nőjogi Bizottságnak készítettem egy tanulmányt, 10 milliárd napnyi embernap volt, az az idő, amit a nők gyaloglással eltöltöttek vízért a mérgek és vegyszerek elterjedése. Minden mozgalom ezekkel szemben női, vezet, női vezetésű volt. Mindegy, hogy 50 évvel ezelőttről van szó, vagy pedig most azok a nők, akik a Csernobi katasztrófa után emelték fel a hangukat, vagy az én hazámban azok a nők, akik megölelték a fákat. Én ott kezdtem 45 évvel ezelőtt dolgozni azért, hogy a földet megvédjük. A fajok kihalnak. Aztán a hatalom kérdése, úgy tekintünk a hatalomra, hogy ezt valaki más adja. A domináns hatalom, de hát van egy hatalom abban, van ennek a hatalomnak a kreatív, nem, nem erőszakos formája, ez a női megjelenés, én ezt Saktinak hívom, nálunk Indiában ezt Saktinak hívják, a világegyetem hatalma energiája, ez egy női energiahatalom. Úgyhogy hatalmasak vagyunk, és a világ ezzel tisztában van, különösképpen a válságos időszakokban nyilvánul ez meg, például, mint amint most élünk át. A nők vezető szerepe mutatja meg a reményt, a fényt az alagút végén. Mi teremtjük meg a valódi jól létet, a well-being, az a jól lét, a wealth, az nem gazdagságot jelentett, hanem jól létet a nők ehhez hozzájárultak a múltban is, most is hozzájárulnak. Egyre inkább a kétségbeesett körülmények között a nők járulnak a legjobban hozzá a jól lét megteremtéséhez. A szerkezetváltás és a, megszigori, a megszorító intézkedések a nőket érintik a legjobban, akik aztán egy, kettő, három, négy, öt munkahelyen kezdenek el dolgozni, hogy túléljék a nehézségeket. Tehát szemelni azzal, hogy a nők szerepét alássák a gazdasági életben, hogy nem hagyják őket érvényesülni. Amíg ezt nem tesszük meg, addig sosem fognak, sosem fogják tudni a hatalmukat gyakorolni, sosem fogják tudni kiteljesíteni magukat. A hozzájárásuk, hozzájárulásukat, a tudásukat, a termelékenységüket láthatóvá kell tenni végeztek számításokat, de Például fiktív az a határvonal, amit megteremtettek. És akkor például ugye azt mondták, hogy ha valaki felhasználja, amit megtermel, akkor nem is termelt semmit. A földön élő nők esetében nagyon sok esetben ez így van. Dolgoznak a földeken, a földön a legtöbb földműves nő. Az élelmiszer termelés 75%-a női munkára támaszkodik, és a nők szerepe nagyon nagy, de a Monsanto megpróbálja ezt elvenni a nőktől, amíg ugye be nem jön a képbe, megpróbálunk a Monsantótól majd megszabadítani. Én szeretném azt, hogy ez a fajta kalózkodás, hogy megfosztják a nőket a saját képességeiktől, és így tovább, ez megszűnjen. Én tanultam kvantumelméletet, fizikus vagyok, de a legtöbbet a nőktől tanultam, és azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy elismerjék a nők tudását, a kreativitásukat, a hozzájárulásukat, a termelékenységüket, és azt, hogy együtt lépnek fel az, hogy együtt cselekszünk, az nem lehet megfélemlítő, ezt csak úgy lehet végrehajtani, hogy nagyon mély tisztelet és egyenlőség valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a közjóért dolgozunk. Azt, hogy a közös tulajdonunkat szerezzük vissza, a természetet, az erdőket, az atmoszférát, a folyókat, a vetőmagot, és így tovább. Én látom a szennyeződést, és ez a ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szennyezők egy csoportja magának privatizálja az atmoszférát, és tönkreteszi pedig az atmoszféra mindenkié. Gondoljunk az oktatásra, az egészségügyre, ezek nélkül nem lesznek élhető társadalmak. Ezért nem szabad ezeket a közjavakat privatizálni és végül pedig azok a közjavak, amelyekért ez a ház is elkötelezte magát, a demokrácia például. A demokrácia is egy közjó, amelyet most súlyosan veszélybe sodortak. Szükség van arra, hogy együtt lépjünk fel, és hogy felismerjük azt a demokráciát, amely valóban a közjó, nem a privilegizáltak demokráciájáról van szó. Én a föld demokráciájára gondolok, amely az összes élőlényre vonatkozik. Hát hogyan lehet folytatni ezt a patriarchális mítoszt, hogy a természetet ki lehet használni, és közben tudjuk, hogy 300 millió fajjal osztozunk ezen a bolygón, amelyek olyan sokat adnak nekünk. Az élelmiszer ágazatban nagyon sokat dolgozom. Az egészségünket a bélrendszerben meglévő baktériumoknak köszönhetjük a tudomány még csak most fedezte ezt fel, és a talajban élő mikroorganizmusok is életbevágó jelentőségűek. Mi tulajdonképpen egy halott bolygót feltételeztünk, és így kezdtük kihasználni az erőforrásokat, és ez megöli ezt az élő bolygót. Azt is feltételeztük, hogy a növekedés csak akkor történik meg, hogyha a társadalmat, a természetet és a nőket kihasználják. Itt az ideje, hogy valódi ö, emberiség nyilvánuljon meg a Földön élő fajok egyikeként mi ezt teremtsük meg. És most történelmi fordulóponthoz érkeztünk az evolúcióban, eljuthatnunk odáig, hogy élhető jövő jön létre, ahol a mi fajunknak nincsen helye. Az emberiség nagy része annyira szél a perifériára szorult, hogy az erőszak az egyetlen megjelenési forma most már válasz erre megnéztem Mexikót, Mexikó gazdaságának egyharmada nők elrablása, kábítószer és bűncselekmények. Én megnéztem, hogy a saját hazamban a nők elleni bűncselekmények hogy nőttek úgy, ahogy a közjavak, a társadalom számára elérhető közjavak csökkentek. A nőknek saját maguknak kell kezébe venni a helyzetet és vezető szerepet vállalni, nem másra válni, de nem önmagukért kell, kell ezt megtenniük, hanem az emberiségért ezen az egyetlen bolygón. A nőkben megvan ez a potenciál. Ha női jövőnk lesz, akkor emberi fajként lesz jövőnk. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor ennek a fajnak ezen a gyönyörű bolygón nincs jövője. Köszönöm. Ačiū. Pone doktore Vandana Köszönöm szépen. Vandana Siva asszony hangsúlyozta ismét, hogy a nők határtalanul kreatívak, és az ebben elő lehetőségeket ki kell használnunk. Köszönjük szépen a bevezetőjét. Most pedig Megadom a szót Alia Eliasirnak, aki az ENSZ nőjogi szervezetével, nőjogi szervezetének tagja. Az ENSZ nagyon fontos partnerünk, és velük együtt szervezzük ezt a rendezvényt. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Egy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ma önökkel, hogy együtt ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot. A UN Women szervezet nagyra tartja ezt a lehetőséget, nagyra értékeljük ezt a rendezvényt, amelyre most a Nemzetközi Nőnap alkalmából kerül sor és amelynek egyik témája a nők helyzete a munkaváltozó világában. Ugyanígy köszönjük az Európai Parlamentnek azt is, hogy meghívott parlamenti képviselőket a világ minden részéről ezen kulcsfontosságú rendezvényre. Évente emlékezünk arra, hogy mennyi, előre, mennyi előrelépés történt, amióta 1909-ben New Yorkban először megünnepelték a nőnapot és mióta a Nemzetközi Nőnapot első alkalommal megünnepelték 1911-ben több mint egy millióan Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A Nemzetközi Nőnap az ünnepléshez egy jó alkalom, de egy jó alkalom ahhoz is, hogy megfogalmazzuk a politikai követeléseket, mint például a szavazati jog, jogot, a tisztességes munkához való jogot, az egyenlő bérért folytatott küzdelemre emlékeztessünk. Ma pedig azért vagyunk itt, mert több női nemzedék fáradhatatlanul küzdött ezen jogokért, és mi ezt támogattuk több mint egy évszázad telt el azóta, hogy annak idején megfogalmazták ezen követeléseket, és ezek valóra váltak. Ennek köszönhetően ma önök itt vannak parlamenti képviselőként, de amikor megemlékezünk ezen vívmányokról és az erőfeszítésekről, emlékeztetnünk kell a kihívásokra is, a továbbra is fennálló egyenlőtlenségre, igazságtalanságra és a biztonság hiányára. Az egyik fő egyenlőtlenség a gazdasági életben jelenik meg. A nők az egész világon a munka 52%-át végzik, de noha több órát dolgoznak, mint a férfiak, ez nem jelenik meg a tulajdonjogban, illetve a jövedelmek terén. Jelentős a nemek közti szakadék a szociális védelemben is, és a szegénység szempontjából is időskorban megjelenik ez az egyenlőtlenség. Ezért nem véletlen, hogy ma a nők helyzetére koncentrálunk a munkaváltozó világában, és ez lesz a témája a nők jogállásáról szóló bizottság 61. ülésszakának is, amelyre a jövő héten kerül sor New Yorkban. Tehát mit kell tennünk? 2015-ben az ENSZ tagállamai elfogadták a fenntartható fejlődési célokat. Ezek konkrét célkitűzéseket fogalmaznak meg, amelyeket 2030-ig el kell érnünk, iránymutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a nők lényegi egyenlőséget vívjanak ki a gazdasági, társadalmi és a politikai életben. Ugyanígy van egy iránymutató keretünk is, amely a Nőjogi Bizottság következtetéseivel foglalkozik, és ez mögött jelenik meg egy jelentés, amelynek címe nem, senki se maradjon le. Ez a panel, a, ezt a panelt az ENSZ főtitkára hozta létre, azért, hogy konkrét fellépéseket segítsen elő, hiszen világszerte szükség van csökkenteni a nemek közti különbségeket a gazdasági életben. 2016 márciusa óta számos regionális konzultatív tanácskozásra került sor, technikai egyeztetésekre is itt Brüsszelben, decemberben az Európai Bizottság részvételével. A panel első jelentése ajánlásokat fogalmaz meg olyan fellépésekre, amelyeket a kormányzatok, a magánszféra, az ENSZ rendszere és más érintett felek is foganatosíthatnak, politikai iránymutatásokat is tartalmaz a fenntartható fejlesztési célok elérése véget. Egyéb ezen túlmenőleg különböző mozgatórugókat is megemlít, amelyek által elősegíthető a nők fokozottabb szerepvállalása. Pozitív szerepeket kell előmozdítani, biztosítani kell a jogi védelmet, és meg kell reformálni a diszkriminatív jogszabályokat. El kell ismerni, csökkenteni kell a meg nem fizetett munkát, digitális pénzügyi eszközökre van szükség, a vállalati kultúrát és gyakorlatokat is meg kell változtatni. A közbeszerzést javítani kell, valamint a közszférában alkalmazott gyakorlatokat a foglalkoztatás terén. A panel egy második jelentést is közzé fog tenni a következő ülésszak során. Ebben makrogazdasági szakpolitikákat is megemlítünk egy további fő mozgató rugóként, és globálisan reagálnunk kell olyan fiskális politikákat kell kidolgoznunk, amelyek figyelembe veszik a nemek közti különbségeket. Egy olyan költségvetésre van szükség, amely a nemi szempontokra is érzékeny, fiskális szakpolitikai kereteket kell kidolgozni, amelyek figyelembe veszik a nemek közti egyenlőséget és előmozdítják a nők fokozottabb szerepvállalását. Bizonyos konszenzus kialakult arról, hogy milyen lépésekre van szükség. Tudják, hogy a fenntartható fejlesztési célok a világ minden országára érvényesek, és azt hiszem, hogy mindegyet érthetünk abban, hogy a nők gazdasági szerepvállalása nem csak egy megoldatlan probléma a fejlődő országokban, de számos egyéb országban, belétve az Európai Uniót is. Tehát ha egyetértünk abban, hogy mit kell tennünk és kinek kell ezt elvégezni, akkor most arról is beszélnünk kell, hogy ezt hogyan kell megtennünk és remélhetőleg a workshopokban eh, szó esik erről, hogyan lehet internalizálni a fenntartható fejlesztési célokat, hogyan lehet hatékonyabb partnerségeket kidolgozni, kialakítani, és hogyan tudjuk felgyorsítani azt a pozitív változást, amelyet eh, szeretnénk. Én az, a UN Women szervezetet képviselem, az európai és közép-ázsiai eh, irodát. Ez egy olyan térség, amelyben a UN Women szervezet szerepvállalása kulcsfontosságú, hogy fokozottabb szerephez juttassuk a nőket a gazdasági életben. A nemi sztereotípiák ellen fel kell vennünk a küzdelmet. A UN Women szervezet mandátuma egyetemes, és több módon együttműködünk különböző partnerekkel az ENSZ rendszerén belül és azon kívül is. Támogatjuk szakpolitikai szinten a fokozottabb jogi képviseletet, és programatikus szinten is együttműködünk számos országgal. Partnerségeket dolgozunk ki kormányzatokkal, civil társadalmi szervezetekkel, nemzetközi és regionális intézményekkel is. Szeretnék az 5.1-es célra összpontosítani a fenntartható fejlesztési célok között. Ez ugyanis arra szólít fel mindannyiunkat, hogy számoljuk fel a nők és lányok elleni diszkrimináció minden formáját jogi kereteket kell kidolgozni, hogy előre lépjünk a remek közti egyenlőség terén. A UN Women azért dolgozik, hogy egyenlő feltételeket teremtsen a nők számára a gazdasági életben, a közelmúltban elindítottunk egy kezdeményezést a Parlament Közi Unióval, ennek neve, ennek neve a lényegi egyenlőség felé vezető úti terv. Globális partnerségekre törekszünk, hogy hatályon kívül helyezzük vagy módosítsuk a diszkriminatív jogakat, jogszabályokat, leg, jogi reformokat szeretnénk előmozdítani. Ma még mindig 150 országban vannak olyan jogszabályok, amelyek diszkriminálják a nőket, akár a büntető törvénykönyvben, a családi jogban, vagy a nemzetisége kapcsolatos jogszabályokban. 2030-ig az a célunk, hogy egyik ország, egy országban sem legyenek olyan jogszabályok, amelyek diszkriminálják a nőket. Támogatjuk olyan fellépéseket is, amelyek ösztönzik a nők gazdasági szerepvállalását, ugyanolyan szinten és ugyanolyan jogokkal, mint ahogy az a férfiak számára lehetséges. Szeretnénk ezt kiterjeszteni, főleg a gazdaságilag, anyagilag leginkább kirekesztett nőkre. Értékláncokat szeretnénk előmozdítani. Támogatjuk a női szövet szövetségeket és a zöld technológiák, valamint a fenntartható mezőgazdasági technológiák felhasználását is ösztönözni szeretnénk. Egy további fő, fő aspektus számunkra az, hogy előmozdítsuk, elismerjük a nem megfizetett otthon végzett munkát, a házi munkát, az ápolást olyan rendelkezések által, amelyek um, elősegítik um, a háztartásokon belül is uh, a jobb uh, tehermegosztást. Tudjuk, hogy az Európai Unió dolgozik azért, hogy elősegítse a munka és a család, uh, család életközti jobb összeegyeztethetőséget, a munkahelyeken is szükség van azonban olyan intézkedésekre, amelyek támogatják a nők egyenlőségét. Fel kell számolni azon gyakorlatokat, amelyek büntetik a nőket azért, mert a családdal kapcsolatos felelősségüknek tesznek eleget. A munkahelyeken is meg kell változtatnunk a munkakultúrát. A nők jogállásáról szóló következtetések egy szociális infrastruktúra felépítését is hangsúlyozzák, hiszen a nem megfizetett munka nagyon komoly akadályt jelent a nők számára a munkaerőpiaci egyenlőség szempontjából. Meg kell találjuk a módját annak, hogy egy jobb jövőért dolgozzunk. Beszélnünk kell arról, hogy hogyan tudjuk mindezt valóra váltani. Ahogyan az igazgatónk is elmondta, ebben a komplex helyzetben egyszerű változtatásokra is szüksége, szükség van. A férfiaknak a családban szülőként kell nagyobb szerepet vállalniuk, a nőknek pedig a munka világában. Mindenhol kiigazításokra van szükség, változtatásokra, amennyiben szeretnénk mindenkit tisztességes, méltóságteljes munkához hozzásegíteni. Ez mindannyiunk számára előnyös lesz, ahogyan az a fenntartható fejlesztési célokban is megfogalmazódott. A parlamenti képviselőknek kulcsfontosságú szerep jut ezen nagy változások előmozdításában. A fenntartható fejlesztési menetrend ezáltal valóra válhat, nem szabad jóvá hagynunk azt, hogy bárki is lemaradjon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Eliezir asszonynak. Ön még egyszer hangsúlyozta, hogy milyen sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy a nők gazdasági ereje teljes mértékben ki tudjon teljesedni. Köszönöm szépen az Európai Parlament Nőjogi Bizottsága nevében, hogy sikra száll a nők és a férfiak esélyegyelősége mellett. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Minden hozzászólás valóban lenyűgöző volt, és rengeteg új gondolatot ébresztett bennünk. bennünk. A vitát folytatjuk a jövőben, és most azonban az a helyzet, hogy folytatjuk a munkát a különböző workshopokban. Ez két blokkban fog megvalósulni. A nemzeti parlamenti eh, képviselők eh, bejelentkeztek az öt eh, workshop közül egybe. Az európai parlamenti eh, képviselők pedig eh, eldönthetik még most utolsó pillanatban is, hogy melyik workshopon szeretnének részt venni. Köszönöm szépen mindenkinek eh, a figyelmet, sok sikert kívánok a délutánhoz, a workshopok után pedig esti program következik az Európai Parlament képviselői éttermében. Holnap délelőtt találkozunk újra, és folytatjuk a munkát. A kettes workshop, melynek címe Globális perspektíva, szabadság, az erőszakmentesség, illetve a nők gazdasági emancipációja workshop itt eh, ebben a teremben lesz, egy kis rövid kis szünet után Anna Maria Koracebilt az elnök ezen a, ezen a workshopon, a többi workshop más termekben lesz, itt a parlament épületében. A munkatársaink segítenek önöknek eh, megtalálni a különböző termeket, ez egy kis labirintus. Ez az épület, minden jót kívánok az együttműködéshez. Egy kicsit öm, eh, arra is kérem önöket, hogy egy picit eh, siessünk, mert nagyon elszaladt az idő, de a munkatársaink segítenek megtalálni a termeket. Köszönöm.